is, és köszönöm szépen, hogy ebben a harcban segítséget nyújtottak nekem. Köszönöm szépen, ezzel a vitát az állásfoglalásról bezártnak nyilvánítom, holnap 12-kor szavazunk, és a napirendünkön a következő pont Jan Mulder jelentése a anyag prekurzorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról. Megadom a jelentéstevőnek a szót. Mulder úr. De commissie, het voorstel van de commissie over dit onderwerp kwam reeds geruime tijd voor de gebeurtenissen in. Köszönöm. Az Európai Bizottság javaslata igen csak aktuális pillanatban látott napvilágot a norvégiai események után, és világossá vált mindenki számára. Remélem, hogy az Unióban egyértelmű szabályokra van szükség annak érdekében, hogy a robbanó anyag prekurzorokat, tehát az olyan anyagokat, amelyekből esetleg robbanószert lehet um, keverni, megfelelően szigorúan kell szabályozni ezért nem irányelvet, hanem rendeletet javasolt az Európai Bizottság. Ez helyes, közös szabályokra van szükség, amelyeket kötelező betartania minden egyes tagállamnak. Az Európai Bizottság és a Parlament egyetértenek, ugyanakkor a tanács úgy tűnik, hogy eltérő véleményen van. Vannak olyan tagállamok, ahol regisztrációs és nem engedélyezési eljáráshoz kötik a robbanóanyag prekurzorok megvásárlását és tartását. Mi az Európai Parlamentben úgy véljük, hogy jó kompromisszum az, hogy öt év után egy felülvizsgálat keretében megnézzük, hogy melyik rendszer működik igazán jól, és akkor egy egységes európai rendszert vezethetünk be. Úgy döntöttünk, hogy a korlátozott anyagok egy előzetes listáját készítjük el, amelyek bizonyos koncentrációban csak engedélyhez kötve vásárolhatóak meg, illetve készül egy második lista, amely eh, esetében, ha gyanús a tranzakció, azonnal jelenteni kell ezt. Tagállamoknak olyan kapcsolattartó pontokat kell eh, létesíteniük, ahol az alapos okkal feltételezhetően gyanús tranzakciókat bejelenthetik, és ezután minél gyorsabban fel tudnak lépni a tagállam és uniós szervek. Úgy vélem, hogy a parlament javaslata arra vonatkozóan, hogy a gyanús tranzakció mit is jelentsen, egy jelentős javulás az eredeti fogalom meghatározáshoz képest. Folyamatosan figyelni kell a prekurzorok piacát, ezért van szükség konzultációra, a tagállamok és a szakértők között. Hogyha a listán valamit változtatni kell, és a parlament részéről ez egy komoly engedmény volt, főként az első listához képest, tehát ha egy új terméket fel kell venni a listára, vagy egy terméket le kell venni a listáról, akkor ezt a jogalkotási eljáráson keresztül lehet megtenni a javaslat értelmében. Az Európai Bizottság lehet, hogy a delegált aktusokkal keretében szerette volna ezt, de hát nem kaphatnak önök sem meg mindent, Reding asszony. Ami a koncentrációkat illeti, az Európai Bizottság hozhat erre vonatkozó döntéseket delegált aktusokon keresztül, a parlament és a tanács pedig eldöntheti, hogy a javasolt koncentrációs értékeket elfogadja vagy sem. Ami az ammónium nitrátot illeti, hosszan beszéltünk erről, és egyetértettünk abban, hogy a REACH irányelv hatája alá kell ennek esnie, ugyanakkor meg kell vizsgálnunk, hogyan alakulnak a dolgok, és azt, hogy nem lenne-e helyesebb a jelen rendelet hatája alá venni ezt az anyagot. Összefoglalva tehát a javasolt keret olyas valami, amelyet a tagállamok hajtanak végre, a bírságokat is a tagállamok szabják ki, amikor is a rendeletet valaki megszegi. Ennek ezzel a rendelettel reményeink szerint komoly előrelépést tettünk annak megelőzésére, hogy a terrorista cselekmények elszaporodjanak az Unióban. Mission. Köszönjük, most pedig uh, Reding biztos asszonynak adom meg a szót, parancsolj. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, mindjárt, mindannyian tudjuk, hogy milyen fenyegetettség éri a közbiztonságot a terroristák részéről. Nem is kell, hogy említsem, hogy uh, hány emberi életet veszítettünk az utóbbi években terrorista támadások uh, miatt. Ezzel a jelenséggel foglalkozni kell, egy sor irányelvvel, Ma az egyik aspektussal foglalkozunk, hogyan lehet nehezebbé tenni a szélsőségek számára, hogy otthon robbanóanyagot készítsenek. A bizottság ezt a rendeletet két évvel ezelőtt javasolta. A cél az volt, hogy harmonizált szabályokat állítsunk föl, korlátozzuk a hozzáférés bizonyos robbananyag perkurzorokhoz, és így ne lehessen illegális módon robbananyagokat elő, előállítani. A szabály lefedi, hogy milyen anyagokhoz férhetnek hozzá a felhasználók, és hogyan, és ugyanígy a szakmai felhasználók esetében is meghatározza ezeket a szabályokat. A harmonizáció az szolgálja azt is, hogy egyenlő elbánásban részesüljenek a kereskedők, Moldarolnak szeretnék köszönetet mondani, és a sikeres magyar, lengyel, dán és ciprusi elnökségnek a kiváló együttműködésért ezen a területen. A bizottság üdvözli azt a megállapodást, amit a jogalkotók hoztak, hiszen jelentősen javítja a jelenlegi javaslat a közös európai hozzáadott értéket, és ez kézzelfoghatóvá teszi. Ugyanakkor a felhatalmazásra alapuló jogi aktusok tekintetében még nincs egyetértés. Ezzel kapcsolatban a következő nyilatkozatot szeretném tenni a bizottság nevében. A bizottság az társ jogalkotók részéről a 91-es cikke kapcsolatban hozott megállapodást ismeri, valamint azt is, hogy a tanácsban egyhangú volt a döntés, ugyanakkor a bizottság önállóan készíthet elő és hajtat végre felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. A három intézmény közötti megállapodás az, intéz, az értelmezésnek a tükrében kell, hogy szülessen, ezért preambulum kell, hogy tartalmaz ezeket a szabályokat, és nem pedig a főszövegben. A bizottság sajnálatosnak tartja, hogy ezt az elvet nem tartották tiszteletben, és hangsúlyozza, hogy a jelenlegi eset nem lehet precedens. Remélem, ugyanakkor, hogy holnap pozitív lesz a szavazás eredménye, és a tanács hivatalosan is el tudja fogadni még az év vége előtt ezt a jogalkotási szövegtervezetet. A bizottság készen áll arra, hogy ebben részt vegyen. A végrehajtásra vonatkozó iránymutatásokat csak akkor fogja a bizottság kiadni, amikor a rendelet már végrehajthatóvá válik, vagyis az elfogadás követő 18 hónap. Köszönöm szépen! Koradza Bild Anna Maria. 2011 békés nyarán megrázkodtatva hallottuk, hogy Norvégiában egy szigeten, ahol fiatalok gyűltek össze, mészárlásra került sor, mégpedig Oszló szívébe, Oszló központját is bombázták. Az Europol szerint azért sikerült végül is a tettest megtalálni, mert a robbanó anyag otthoni előállításához szabadon vásárolt anyagokat. Az Európai Unió és a tagállamok remélem holnap, és köszönöm a javaslatot, harmonizálni tudják majd azokat a szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy hasonló szörnyű eseményekre sor kerülhessen. A terrorizmus határokon átnyúló tevékenység, miközben a szabályaink nemzetiek, és azon belül is eltérőek. Először is a legtöbb tagállamnak engedélykötelessé kell tennie a azokat az anyagokat a kis és nagykereskedelemben, amelyekből robbanó, robbanó anyagok állíthatók elő. Az ilyen vegyi anyagok bizonyos koncentráció felett nem forgalmazhatók, nem kell, hogy forgalmazhatók legyenek szabadon. Biztosítanunk kell ezzel a jogszabályjal a nyomon követhetőséget is, nevezetesen a vállalatoknak, a gyártóknak is jelenteniük kelljen, hogy ha nagyobb mennyiségben vásárol valaki tőlük ilyen anyagot. Tehát az ilyen tranzakciókat mindenféleképpen jelentés kötelessé kell tenni, és a tagállamok felelősségének betartatása. Három év múlva a bizottságnak be kell számolnia arról, hogy szükség van-e további szigorításra, további eh, finomításra a jogszabályon, és mi nagyon szoros figyelemmel fogjuk követni azt, hogy a rendelet érvényesüljön a polgárok biztonsága érdekében. Itt szerintem megfelelő egyensúly teremtődik a biztonság és a, a között, hogy ne hárítsunk túl sok bürokratikus terhet a gyártókra vagy a kereskedőkre, illetve az jelentéstételi kötelezettségek között. Szeretnék köszönetet mondani a néppárt részéről az árnyék jelentéstevőnek, Mathieu asszonynak, aki most eh, sajnos nincs jelen, hiszen egy másik fontos ülésen kell, hogy részt vegyen, eh, de köszönöm a jelentéstevőnek is a munkát. A néppárt nevében eh, Veronik eh, kiváló munkát végzett, nagyon rugalmasan állt eh, az egyéb javaslatokhoz a többi kolléga részéről, és ennek eredményeként sikerült tető alá hoznunk ezt a rendkívül kényes rendeletet, amely a terrorizmussal szemben kíván fellépni. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Először is szeretnék gratulálni a jelentés előadójának, hiszen nagyon lelkesen hatalmas energiával folyamatosan egyeztetve az árnyékállalatokkal állította össze a jelentést. A rendelet előrelépést jelent, hiszen korlátozza a veszélyes anyagokhoz való hozzáférhetést olyan anyagok esetében, amelyekből robbanóanyagot lehet előállítani. Vannak konkrét példák is olyan terrorista támadásokról, amikor otthon készült bombákat használtak. A tagállamoknak miért volt ilyen sok időre szüksége ahhoz, hogy a parlamenten megállapodásra jusson. Ezt a kérdést azért fel kellene tennünk a bizottsági javaslat mögötti tagállami egyeztetésre gondolok. Tavaly Brevnik féle támadás esetén, ahol otthon készített bombákat használt, akkor láttuk, hogy és akkor értettük meg igazán, hogy mennyire fontos, hogy megállapodásra jussunk. A vállalkozói érdek termékek ugyanakkor előtérbe kerültek. Az engedélyezési rendszer ilyen vegyszerek esetében az a megoldás, amit alkalmaznunk kell. De bizonyos anyagokat ki akartak ebből venni, hiszen elhangzott, hogy arra egy bizonyos konkrét anyagra vonatkozóan már megfelelő szabályok érvényesek elsősorban a polgárokat szolgáljuk, hiszen a terroristák a gyenge pontjainkat támadják. Ezért nagyon fontos ez az új szabály, ez az új rendelet, és nagyon fontos, hogy ezek az új biztonsági szabályok, új európai paraméterek érvényesek lehessenek a robbanóanyag perkurzorokra vonatkozóan. A hozzáférést biztosítani lehet ezekhez az anyagokhoz. A itt nem a hozzáférés szabályozók az anyagok esetében, hanem egyszerűen védzáradékokat állítunk föl azért, hogy ezeket az anyagokat ne lehessen bűncselekmények céljára felhasználni. Biztosítanunk kell a nyomon követhetőséget, azért, hogy ne fordulhassanak el olyan események, mint 2011-ben Norvégiában, vagy 2007-ben Nagy-Britániában. Köszönöm, Ábrecht úr. Köszönöm, Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő kiváló munkájáért a jelentés kapcsán. Azt hiszem, hogy itt most egyértelmű, hogy hol kell fellépnünk, amikor a terrorizmussal szemben kívánunk küzdeni. A mindennapi életben megvédeni az embereket, ez nagyon fontos, és is a javaslatnak ez a lényege. A, azt kell megnéznünk, hogy hol jelentkezik a kockázata a bűncselekményeknek. És ez nyilván eh, ahol fegyverekről vagy robbanó szerek eh, kereskedelméről beszélünk. És most éppen ezért eh, ki kell mondani, hogy nincs, nem kell feltétlenül mindenki számára mindenkor biztosítani azt, hogy bizonyos vegyi anyagokat beszerezhessen, amiből robbanóanyagot lehet előállítani, ezen anyagok kereskedelmét korlátozni és dokumentálni kell. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy ha valaki ilyen anyagot vásárol, akkor azt meg tudja indokolni. Ugyanakkor viszont azt is biztosítani kell, hogy ez a bizonyos csoportok, akkor Iza asszony is utalt rá, amiket semmi nem akadályoz meg abban, hogy akár kisebb mennyiségben is nem teljesen tisztességes célból vásároljanak ilyen anyagokat. Ez is nyilván ennek a rendeletnek a körébe tartozik. És nagyon fontosnak tartom, hogy bizonyos esetek, eset, anyagok esetében adatközlést is előírjunk a rendeletben. Köszönöm Mülder úrnak, hogy a módosító indítványunkat e tekintetben figyelembe vette, és véleményem szerint ez a helyes út ahhoz, hogy a kockázatot csökkenteni tudjuk, és ez nagyon fontos, ha már csak a lehetőségét is ezzel vissza tudjuk szorítani annak, hogy ilyen anyagokat elő tudjon bárki is állítani, a robbanószereket elő tudjon bárki is állítani, és ehhez természetesen megfelelő felügyeleti kapacitásra is szükség van. A zöldek maximálisan támogatják az itt javasolt intézkedéseket, és nagyon örülünk, hogy ez az ügy lezárulhat. Köszönöm szépen. Flasikova Benova asszony kap szót. Köszönöm szépen, biztos asszony, kollégák. A bizottság egy akciótervet készített a robbanó szerek kapcsán. Itt most olyan anyagokról beszélünk, amelyeket terrortámadásokhoz használt szerek készítéséhez fel lehet használni. Az EU már elfogadott bizonyos jogszabályokat, az esetleges prekurzorok forgalomba hozataláról. Ezek azonban merőben eltérnek, éppen ezért bizonyos akadályok is felmerülhetnek ezen anyagok kereskedelmi forgalmazásában, tehát a rendeletben pontosan kell definiálni, és egyszerűsíteni az ilyen anyagok szabályozását, annak megakadályozása érdekében, hogy nyilvánosan forgalomba kerülhessenek az ilyen anyagok, amiből robbanószerek állítható elő. Ezzel is csökkenthetjük és visszaszoríthatjuk a tám- terrortámadásokat, illetve azok gyakoriságát. Ugyanakkor viszont a személyiségi jogokat is figyelembe kell venni, tehát esetenként kell tudnunk az igényeknek megfelelően reagálni. Ezért a gyártók és a eladók, a kereskedők közötti információcsere nagyon fontos, és mindenféleképpen támogatjuk a rendeletet. Akkor most a spontán hozzászólások. Következnek két jelentkezőnk van eddig. Bazescu asszony. Foarte mult, domnule președinte, este foarte important să... Köszönöm, elnök úr. Rendkívül fontos, hogy eh, szoros kontroll alá vegyük azokat az anyagokat, amelyekből otthon bombát lehet készíteni az Európai Unió biztonsága és az Európai Uniós polgárok biztonsága érdekében. Ezek a bombákat nagyon szívesen alkalmazzák a terroristák. Az oszlói támadás is erre bizonyíték volt, hiszen ammoniumnitrátot például és egyéb hasonló anyagokat használtak a bombák előkészít, elkészítéséhez. A rendelet mellékletében szerepel ezeknek az anyagoknak a felsorolása óvatosan kell föllépni ezekben a témákban, ezeknek az anyagoknak a szabályozása területén, hiszen engedély nélkül nem szabad ezeket az anyagokat forgalomba hozni, és a tagállamok nem szabad, hogy ilyenfajta engedély nélküli forgalmazási rendszert alkalmazzanak ugyanakkor a gyanús tranzakciók önkéntes jelzése is javíthatja a helyzetet. Köszönöm. Uh, Köszönöm, szokatlan példája ez annak, hogy az Európai Unió egy valódi problémára próbál választ adni nemzetközi szinten. Bár nem feltétlenül az EU a legjobb eh, erre. Megpróbálja megállítani, hogy eh, az embereknek, hogy valamit megvegyenek, minél tovább tart a folyamat, annak a nagyobb a való, annál nagyobb a valószínűsége, hogy felhalmozzák ezt az anyagot. A mondjuk a terroristák. Emlékszem, hogy több mint egy évvel ezelőtt merült fel először ez a téma a Libe szakbizottságban, és még csak most sem látjuk, hogy mikor fog hatályba lépni ez a jogszabály. Jobb lett volna, hogyha nemzetközi szinten állapodunk meg, és bevonjuk a az ipar szereplőit is, és egy önkéntes eh, etikai kódexel vagy magatartási kódexel tudtunk volna hamarabb hatást elérni. Az Egyesült Királyságban bizonyos feltételek mellett akár 24 óra alatt is el lehet fogadni egy jogszabályt. Az Európai Parlament eh, olyan sokáig ült ezen a kérdésen, hogy eh, mielőtt hatályba lép a jogszabály, ezelőtt fel tudnak halmozni a mennyiségű ilyen anyagot. Köszönöm szépen, Patton úr. Köszönöm. Ez a jelentés megpróbálja megtiltani az átlagembernek, hogy vásároljon bizonyos anyagokat, illetve jó néhány esetben bejelentés kötelessé teszi ezeket. Az Egyesült Királyság sajnálatos módon jelentős tapasztalattal rendelkezik a házilag barkácsolt robbanószerek ügyében, például műtrágyából barkácsolt robbanó szerekkel. Ez a rendelet az Európai Unió hatáskörét próbálja kiterjeszteni a terrorizmus kifogása alatt. Én és Jukipes kollégáim ezért ellene fogunk szavazni. Danke. Köszönöm szépen. És most a bizottság részéről Reding asszony. Elnök úr, rövid leszek. Mindenki nagyon érzékeny erre a témára, és aki érzékenyen áll hozzá a kérdéshez, az megérti az is, hogy jelentős előrelépés jelent ez a rendelet a terrorizmus elleni harcban, azért, hogy akadályozzuk, hogy otthon készíthessenek robbanó szereket hisz a társadalmaink számára ez nagyon fontos, és a rendelet egyértelműen azt fogja szolgálni, hogy javuljon a közbiztonság, és egyszerűsíteni fogja a szállítók számára is a helyzetet, hiszen harmonizált szabályok lesznek érvényesek egész Európában. A bizottság továbbra dolg, tovább dolgozik más területeken is azért, hogy a terrorista fenyegetettséget csökkenteni tudjuk, például a radikalizációs hálózat, figyelemfelkeltő hálózat az egyik ilyen eszköz, ami olyan személyeket fog védeni, akik fenyegetettségben vannak több okból. Ez csak egy ilyen eszköz, ezzel is bizonyítani akartam, hogy ezt a témát nagyon komolyan vesszük, és minden oldalról megközelítjük. Köszönöm szépen a jelentéstevő úrhoz fordulok. Miután Tán későn jelentkezett Weigel úr, még ön előtt röviden megadom neki a szót, Weigel úr. Köszönöm. Köszönöm, hogy észrevett engem. Elnök úr, bár valóban késve jelentkeztem. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság jelen kezdeményezése dicséretes, és igenis beszélnünk kell erről a valós veszélyről, hiszen egyre több szélsőségesnek van lehetőség -e arra, hogy terveit valóra váltsa. Ugyanakkor, biztos asszony, úgy vélem, hogy bölcs lenne más területekre is kiterjeszteni ezt a gondolkodásmódot, nem feltétlenül magára, avval a terrorizmussal kapcsolatosan, hanem mondjuk a biztonsággal vagy az erőszakkal kapcsolatosan. Tehát, hogy a hagyományos fegyverek esetében is hasonló szabályokat hozzunk, hiszen bárki könnyen eh, lőfegyverhez juthat, egyre több a bűnöző a világon, ami azt hiszem, hogy a lőfegyverek birtoklásával szorosan összefügg, ezügyben is kéne valamit tennünk. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Mikrofon sajnos nincs bekapcsolva. Eh, Szeretném mindenkinek megköszönni a vitámban való részvételt, és megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak minden árnyék jelentéstevőnek kiváló volt az együttműködésünk, és szerintem mindenki kiválóan hozzájárult a végeredményhez. Én feljegyeztem a bizottság hozzászólásait, hozzászólását, megjegyzéseit, és valóban ezekre szükség van a kompromisszum eléréséhez. Remélem, hogy ez nem teremt egy precedenst, hiszen a szakértőkkel való konzultációra is lehetőséget kell teremteni, ha el tudjuk fogadni a jelentést holnap. Akkor még nyilván nem beszélhetünk arról, hogy százszerzalékos lesz a biztonság, teljesen zárt lesz a rendszer, de minden esetre ez egy első lépés a helyes irányban. Elnök, köszönöm szépen a vitát ebben a napi rendi pontban lezárom, szavazásra pedig holnap 12-kor kerül sor. És akkor most rátérünk az egyperces